lengyel és svéd hatóságok tájékoztatnak bennünket, hogy Szosznyerc és Gabelics kollégákat megválasztották európai képviselőnek, Korvin Mikke és Nilsson képviselők pótlására. Üdvözlöm az új kollégákat, és elfoglalják helyüket. A választások eredményeképpen Gianni Pitella és Matteo Salvini kollégák az olasz szenátus, Lorenzo Fontana kollega pedig a képviselőház tagja lett március 23-ától. Jean-Paul Dönano úr lemondott a parlamenti képviselői helyéről június 11-i hatállyal.